President. Az elnök. Ich eröffne die Sitzung. Megnyitom az ülés, ülést, kedves kollégák. Ügyrendi kérdés. Ausztravicius kollega részéről, képviselő részéről, tessék megadom a szót. Mr. President! Elnök úr!